a dokumentumok rendelkezésre állnak, lezárom ezt a napi rendi pontot, rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Egy bejelentésem van még ezelőtt, azonban Anna Miranda asszony 2013. júli 10-ével lemond európai parlamenti mandátumáról. Az eljárási szabályzat 4-es cikk 3-as bekezdése alapján a parlament ezt tudomásul vette, tudomásul veszi a megüresedett helyet, mandátumot és az illetékes nemzeti hatóságokat értesítjük. A következő napi